Megnyitom az ülést. Köszönöm, hogy eljöttek. Nagyszerű újra itt lenni ebben a büdös teremben, és köszönöm szépen az elnökség és a különböző dj részvételét, hogy vették a lapot és hajlandók voltak elfáradni. Ez egy teszt, technikai teszt, amit ma csinálunk, tehát ki kell próbálni minden létező gombot, mikrofont, világítást, a tolmácsoknak mondom, hogy most nem arra fogunk figyelni, hogy milyen a tolmácsolás minősége, hanem tehát megelégszünk azzal, hogy a valódi üléseken kiváló a tolmácsolás, most inkább csak mondják, mondják, nagyjából, amit hallanak. Mindenki látta talán a napirendet. Eszmecserével kezdjük. Az észak-keleti makréla halászat az a érdemi téma, amelyel ma foglalkozunk, valamint a 2015-ös költségvetés.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 ha ügyrendi kérdésben szólalnak hozzá, hozzá szólalnak, <laughs> akkor föl lehet állni majd. Nem ülve kap szót, az ember nem föl kell hozzáállni. <laughs> Tessék szíves lenni. The sitting is open, as I said. The first item on the agenda is a joint debate concerning fisheries. Halászattal kezdjük. Szóbeli kérdés bizottság részéről a makrélahalászat fontos ügyét feltárandó, és a tengeri sügerek állományának megőrzése is egy nagyon fontos téma lesz.